úr fog most helyet foglalni Verstager asszony helyén. En effet, l'ordre du jour appelle le rapport. A napirend értelmében Halla Aho kolléga jelentését fogjuk megtárgyalni az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatéréséhez biztosított európai úti okmányról szóló Európai Parlament és tanácsi rendre irányuló javaslatról. Először az előadónak adom meg a szót. Merci, Madame President, uh, Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Ha azt hiszem mindenki tudja, hogy Európa nem túl sikeresen vette a migráns válság által jelentett akadályt. Az egyik probléma a visszatérítési politikában rejlik. Nem tudjuk visszaküldeni azokat, akiknek elutasították a menedék kérelmét, vagy nincs joguk ahhoz, hogy itt maradjanak az Európai Unióban. Ezeknek a ilyen irányértelmű döntéseknek csupán a 40%-át valósítják meg. Nyilvánvaló az is, hogy az európai menedék rendszer legitimitását vagy szavahihetőségét ez alása a polgárok körében. Aki nem jogosult nemzetközi védelemre, annak vissza kell azt vissza kell fordítani, nincs elég erőforrásunk, és ezáltal, hogy ezek az emberek nem mennek vissza hazájukba, akkor a többiek elől veszik el a finanszírozást. Nagyon fontos tehát az, hogy a harmadik országokra vonatkozó személyek úti okmányát megfelelő megfelelő legyen. Nagyon sok olyan harmadik ország van, amely nem, fele, nem fogadja el az 1994-es vagy 94-ben született visszatérítésről szóló úti okmányt. Sajnos technikai és biztonsági, különböző technikai és biztonsági normáknak nem felel meg ez a dokumentum, ezt kell javítani. Erre irányul ez a javaslat. Vajon ez azt jelenti, hogy Európában már nem lehet menedéket kérni? Vagy azt jelenti, hogy az összes bevándorlót elszállítják Európából? Nyilván nem így lesz ez. Ez egy technikai jellegű javaslat, a menedékre vonatkozó szabályozást nem érinti, csupán az úti okmányról szól ez a célunk az, hogy hatékonyabban lehessen a jelenlegi jogszabályok megvalósítását, gyakorlati megvalósítását elérni. Ez egy kicsi, de fontos elepe, eleme az európai menedékrendszernek, hiszen javítani fogja majd a visszatérések kérdésében az együttműködésünket harmadik országokkal. És csökkentjük az Európai Unióra eső, illetve a harmadik országokat érintő bürokratikus akadályokat is. Egy politikai és egy technikai háromoldalú egyeztetés alakult ki a három intézmény között. A parlamentnek sikerült azt elérnie, hogy a, hogy a harmadik országok diplomáciai képviselétével ö, kelljen megtárgyalni ezt a dokumentumot. Azt is elérte a parlament, hogy az alapjogi kartának 19-es cikkére utaljunk, ami a gyermekek védelméről szól, illetve meg tudjunk, figye, meg tudjunk felelni nemzetközi kötelezettségeinknek. A megállapodás tükrözi azt is, hogy a delegált aktusokról hogyan gondolkodik a három európai intézmény. Az úti okmány nem varázsszer, nem oldja meg hirtelen a visszatérítések kérdését, de a harmonizált úti okmány hiánya nagyban megmagyarázza azt, hogy a, harm, hogy a harmadik országok miért nem fogadják vissza a polgáraikat. Ez nem csak ürügy, ez valóban így van. A rendelet megszületése után két évvel ezt meg kell tudni valósítani, a normális, tehát a, a visszatérésekről szóló jogszabályt is felül kell majd akkor vizsgálni. Az Európai Unió és a tagállamok a harmadik országokkal visszafogadási egyezményeket írtak alá, azt is megkönnyíti majd, hogyha megszületik ez, a jog, ez az egyezmény. Az új úti okmányt nagyon fontos, hogy az összes tagállam használja. Hogyha frissítjük az eszközeinket, akkor nagy lépést teszünk egy igazi európai menedékrendszer felé, amely jobban meg tud felelni a kihívásoknak. Jelenleg az egyik kihívás az, hogy a visszatérítés politikája, illetve visszatérítések aránya megfelelően magas legyen. A parlament segítségével azt hiszem a jövőre nézve jobb lesz majd az úti okmány. Egy olyan úti okmányról van szó, amit remélem majd az összes tagállam használni fog, és amelyet több harmadik ország el fog fogadni. Végezetül szeretnék az elnökségnek, a bizottságnak és az összes tevőnek köszönetet mondani az észrevételekért, a közös munkáért. Remélem mindenki fogja majd tudni támogatni ezt a jelentést a holnapi szavazás során. Most pedig a kollégák és a bizottság következik. En effet, la parole est maintenant. Valóban a biztos úr következik, parancsoljon Avramopoulos úr. Eh, merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt parlamenti képviselők. Az ide a szabálytalan migránsok, menedékkérők visszatérését biztosítani kell. Ez egy fenntartható siker és migrációs politika sarokköve. Az is elengedhetetlen az állampolgárok számára, hogy megtartsák az Európai Unió migrációs rendszerébe a bizalmukat. De az is fontos, hogy az elutasított menedékkérők, illetve a rendezetlen jogállású migránsok visszatérését biztosítsuk. Az érvényes úti okmányok hiánya az egyik fő akadály, amely a megfelelő visszatérést akadályozza az Európai Unióban a kiinduló országokba. Ez a helyzet, ezt a helyzetet úgy lehet megoldani, hogy az úti okmányokat helyettesítjük, és új a, hatá, a, ható, a tagállamok hatóságai új utókmányt állítanak ki. Ám ahhoz, hogy ezeket a dokumentumokat a gyakorlatban alkalmazni lehessen, a harmadik államoknak ezeket el kell ismerniük. Egy standardizált úti okmány modelljét kialakítottuk, sőt ez már létezett is 1994 óta. A kitoloncolt migránsokat számára ezt állították ki, de a tagállamok gyakran nem használják ezt, ezt, ezt az útjogtmányt. A harmadik államokkal, amelyekkel visszavétel, visszafogadási megállapodás tárgyalása zajlik, bírálják ezen úti jogmány nem megfelelő biztonsági tulajdonságait, és azt mondják, hogy hamisíthatóak. Ez az oka annak, hogy a bizottság egy rendelettervezetet terjesztett elő, melyel választ keres a problémákra, és egy olyan európai útjogmányt eh, segít kiállítani, mely harmadik államok állampolgári számára kerül kiállításra, akik visszatérnek kiinduló országukban. Egységes formátum lesz ennek a dokumentumnak, megerősített biztonsági és technikai tulajdonságokkal rendelkezik majd biztonságos és pontos biztonsági tulajdonságai lesznek, amelyel <clears throat> a csalás és a hamisítás veszélye ellen fel lehet majd lépni. Annak érdekében, hogy ne alakítsunk ki további adminisztratív terhet, ezért a biztonsági tulajdonságok a vízumokban már alkalmazott biztonsági elemek lesznek, és így az európai visszatérési úti okmány segíti majd azt, hogy harmadik államok is elfogadják ezt, illetve ez az új okmányt a harmadik államok is elfogadják. Ezzel a technikai lépéssel tehát <clears throat> az Európai Unió visszatérítési politikáját segítjük majd, és ez természetesen a visszatérítési politika széleskörű elemei közül csupán az egyik, hiszen a vissza, hiszen 2015. szeptemberében egy átfogó visszatérítési programot dolgoztunk ki, melynek segítségével az elutasított menedékkérők um, úgy téríthetők vissza, hogy a visszatérítési irányelv, illetve a nemzetközi normák teljes betartásával biztosítható az ő visszatérésük. Végezetül meg szeretném köszönni az előadónak a munkáját, az árnyék előadóknak a, és a LIBE szakbizottságnak a támogatását az egész jogalkotói folyamat alatt. Köszönöm szépen minnyájuknak. Köszönöm. Most, ha a frakciók hozzászólói következnek. Mussolini asszony az első. Köszönöm, elnök asszony. Ahhoz, hogy gyorsan, átlátható módon tudjuk visszaszállítani azokat a migránsokat, akik illegálisan tartózkodnak Európában, az előfeltétel, és ez segít abban, hogy a legális migránsokat jobban tudjuk segíteni és védeni. Ez egy rendkívüli, ez egy technikai jellegű jelentés, egyáltalán semmi újdonság nincs benne, csak megerősíti és segíti megvalósítani a 94-es jogszabályt. A normák harmonizálásáról van szó, minőségi normákról és meg a hamisítás elkerüléséről. Harmadik, a harmadik országok ezekkel a változásokkal jobban el fogják majd fogadni ezt az úti okmányt. Egy pillanatra kitérnék arra, hogy mi a néppárt megközelítése a alapjogi karta 24. cikkére utaltunk, amely a kis korúak védelméről szól. Erre konkrét utalás történik. A kiskorúra vonatkozó jogszabályokban a legfőbb érdek az, hogy mi a kiskorú érdeke, és ez igaz kell, hogy legyen az összes jogszabályra. Ez egy technikai jellegű dokumentum, mint említettem, de ezt a nagyon fontos utalást mindenképpen bele kellett venni. Nagyon jó munkát végzett a kolléga, illetve az összes többi résztvevője ennek a munkának nagyon jó munkát végzett. Mondom, ez egy első lépés. Afelé, hogy jobban be tudjuk fogadni a legális migránsokat, és gyorsabban tudjuk hazaszállítatni az illegálisan Európával tartózkodókat. Köszönöm szépen, Dali asszony következik a szocialistáknak. Merci, Madame Président. Köszönöm szépen. Politika Nagyon fontos, hogy sok szempontra figyelemmel legyünk, az áthelyezés és az áttelepítés állnak az előtérben azok a migránsok, amelyek nem részesülhetnek nemzetközi védelemben, vissza kell, hogy térjenek a, oda, honnan jöttek, biztonságban, emberi bánásmóddal. Ez mindenképpen nagyon fontos számunkra, az SND frakció számára. A jelenlegi visszatérési rendszer olyan szab, nem szabályszerűen itt tartózkodók számára, akiket kiutasítanak, nagyon rosszul működik. A visszatérési arány is nagyon alacsony. Különböző okok miatt a harmadik országok nem fogadják vissza az állampolgáraikat. Biztonságosabb és harmonizált úti okmány megkönnyítheti a visszatérítést és a visszafogadást hogyha legálisan tartózkodnak az EU-ban, akkor is biztosítani kell, hogy EU-n kívüli országok is betartsák nemzetközi kötelezettségeiket. Örülök, hogy az SZND-ben világosá tettük, hogy az alapvető emberi jogokat, a nemzetközi jogot, az EU jogát, különösen a gyermekek jogait mindenképpen tiszteletben kell tartani. A tagállamok pedig az európai visszatéréshez szükséges úti ottmányokat kell, hogy elkészítsék, az EU és, és más országok, vagy kétoldalú visszafogadási egyezmények alapján pragmatikus politikával, kezdeményezésekkel ilyen módon egy szilárd jogszabály együttes jöhet részre, aminek a segítségével jobban tudjuk kezelni a migrációs és a menekültügyi válságot, és köszönöm, válságot, és köszönöm az együttműködést a bizottsággal. Köszönöm most pedig az ECR nevében Stevens asszony kap szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! a gazdasági migránsoknak és az elutasított menedékkérőknek csak egy nagyon kis százalékát taloncolják ki. A bizottság kicsit kozmetikázza az adatokat, és azt mondja, hogy ez 30 százalék. Egy szisztematikus külső határon történő visszafordítás, a pushback politika mellett szükség van egy olyan visszatérési politikára, aminek után afrikai országok például kötelesek nemzetközi szokások alapján visszafogadni a saját állampolgáraikat, de ez sokszor nincs papír, nincsenek úti okmányaik a migránsoknak, és nagyon gyakran ez akadályozza a visszafogadást. Éppen ezért van szükség erre a rendeletre, mert ennek értelmében egy egységes úti okmány készül el, megfelelő biztonsági jellemzőkkel. Pártom az MVA ezért ezt kitűnő első és konkrét lépésnek tartja, hatékony visszafordítási politikával összhangban, és a továbbra is a tagállamok felelőssége és kompetenciája dossziéjának a végrehajtása. Minut. Beferra következik két perc. No, sí, no. Gracias, president. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, amikor a harmadik országok polgárainak visszafordítására visszafordításáról beszélünk, akik illegális helyzetben vannak Európában, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelő úti okmányán rendelkezzenek, hogy biztonságos körülmények között történjen a visszatérítés, a kitoloncolás. Sajnos azonban az információ csere sem megfelelő a tagállamok között ebben a témában. Akiknek nincs jogosultsága nemzetközi, nemzetközi menedékre, annak vissza kell térni, azoknak vissza kell térni a hazájukba, de biztonságos körülmények között garanciákkal. Sajnos nincs közös nincs igazi közös migrációs és menedék politikánk. Ön szerint, ön szerint hány ember van, aki visszamegy úgy a hazájába a biztos veszélyek közé, úgyhogy be se nyújtja a menedékkérési jogát? Törökországban hihetetlen rossz helyzetben vannak egyes menetek, Törökország visszaküld embereket olyan országba, ahol a Daesh fenyeget, és, akik, és amikor az ottani hatóságok tudat, megtudják, hogy az adott személy menekült, akkor sokszor ezért, vagy ezért börtönbe is küldhetik. Melia közelében most a hétvégén nagyon erőszakosan toroncoltak vissza több száz menek, fiatal menekültet Spanyolországból Marokkóba, tehát ki tudja, milyen sorsuk lesz nekik. Jelenleg le van bénulva az Európai Unió, nem történik semmi ebben a kérdésben, és sajnálatos módon a tanács csak a rövid távú célokra tekint. Nekünk Egységes és erős Európára van szükség, de a polgároknak is erre van szüksége, azoknak a polgároknak is, akik harmadik országból érkeznek, és akik a barbárság és a nyomor elől menekülnek ide. Köszönöm, csak megvártam, hogy a tolmácsok befejezzék. Nagyon gyorsan beszélt. Elfejtettem elmondani, hogy az Alde nevében szólalt fel. Most Verzsi asszony követ. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tegnap az ENSZ migrációs tanácsáról beszéltünk, ahol is az Európai Uniót a főképviselő asszony fogja képviselni. Nagyon sok ember van, akik nemzetközi menedék jogra szorul, sokszor nincs megfelelő dokumentumunk, legalábbis a harmadik országok úgy gondolják, hogy az úti okmányokat nem fogadják el, éppen ezért nem tudjuk végrehajtatni ezeket a visszatéréseket. Ha meghallgatjuk a migránsokat, akkor hallhatjuk azt, hogy egyre többeket támadnak meg a rendőrök. A minimum az lenne, hogy az úti okmány olyan nyelven legyen, amelyet ért a migráns. Egy ilyen irányú módosítót terjesztettünk be, reméljük ezt megszavazzák. Szolidaritásra is szükség van. Ez az úti okmány kell, hogy legyen az alapja minden megállapodásnak, amit a harmadik országgal kötünk. Ez a szöveg is mutatja azt, hogy az európai erőd épül. Köszönöm szépen, Szárgentini hogy következik a zöldek nevében másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnök asszony, egy működő menekült politikának része kell, hogy legyen egy visszatérítési politika. Az, hogyha visszaküldjük, a, ahhoz, hogy visszaküldhessük az elutasított menedékkérőket, ahhoz úti okmányokra van szükség. Ezt is mindenki elismeri. A leszépasszé megközelítés helyett most már logikus az, hogy fényképpel ellátott úti okmányra van szükség. Mégis ellenezzük ezt ezt a javaslatot. Miért? Az Európai Bizottság nem készített hatásvizsgálatot, mégis abból indul ki, hogy nőni fog a visszatérítési arány a, meg kell az, hogy meg tudják győzni a harmadik országokat, hogy visszafogadják az állampolgáraikat, ez sem bizonyított. Sokan nem akarnak visszatérni, de vannak olyanok is, akik vissza akarnak térni, de nem tudnak attól is tartunk, hogy azok az országok, amelyek nálunk kevésbé demokratikusak, így lehetőséget kapnak arra, hogy a korábbi elmenekült állampolgáraikat megbüntessék. Ez veszélyes számukra a visszatérés. Egyre több a menekült a világon. Az indonéziai forradalom óta egyre represszívebb a bizottság fellépése. 2015 nyarán láttuk azt, hogy rossz útra tévedtünk. Köszönöm szépen. Árnott úr következik az FDD nevében másképpen. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha rátekintünk a vita címére, azt gondolhatjuk, hogy mindenki támogatná ezt a jelentést, hiszenképpen végül is arról van szó, hogy azok, akik illegálisan jöttek be az Európai Unióba, azok nem maradhassanak itt, voltak éppen a jogállamiság elvei érvényesülnének itt, voltak éppen ez a cél, amit el akarunk érni. Azt is gondolhatjuk, hogy a cél ismét a harmonizáció, és mindenkire ugyanazt a szabályt akarják rákényszeríteni. Én pedig ugyanakkor nem gondolom azt, hogy így bármit el lehet érni, csak kozmetikázhatjuk a helyzetet, igazi változást nem tudunk elérni az ilyesfajta um, mindenkire rákényszerített döntéssel, és ezzel csak az illegális migráció marmá, malmára hajtjuk a vizet. A döntés ugyanakkor az Egyesült Királyságra is vonatkozik majd, vonatkozna, és mondhatom, hogy az Egyesült Királyság számára ez elfogadhatatlan. Az ilyesfajta döntések a jövőben ugyanakkor nem hatnak majd rám, és az Egyesült Királyságra éppen ezért helyes, hogyha tartózkodom. Köszönöm szépen! Most pedig Fontán a képviselő kap két és fél percben szólt az FDD frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Hatalmas kihívás előtt állunk. Egy olyan állásfoglalás indítványában dolgunk, amelyet pozitívan értékelhetünk, hiszen hosszú évek alatt kialakult a parlamentben egy nagy többség arról, hogy az illegálisan belépő menedék, menedékkérőket vissza kell eh, téríteni. Ebben konszenzus jött létre. Ugyanakkor a probléma abban rejlik, hogy eh, a jó szándék kisiklik gyakran, eh, a bürokrácia útvesztőiben vészel a jó szándék, a jó kezdeményezés, és a tagállamok belügyminisztériumainak labirintusában vészel a kezdeményezés. A migráció kérdését próbálták rendbe tenni, én próbáltam átfélegíteni ezt a kérdést. Bizonyal tudják, hogy a 100 ezer ember, aki belépett Olaszországba, ennek a 60%-a semmilyen tartózkodási joggal nem rendelkezik, semmilyen nemzetközi védelem alá nem tartozik, nem a háborús övezetből menekül el, őket tehát vissza kell téríteni, de csak 50 ezer embernél kevesebb, 5 ezernél embernél kevesebbet lehetett visszatéríteni. Komoly problémával állunk szemben, és ez egy, itt a politikai szándék is hiányzik. Valaki ezt gondolja, hogy mindenkit befogadhatunk, de hát ez egy súlyos tépedés. Nem, Európában nem tudunk ezeknek az embereknek jövőt adni, jövőt biztosítani, nem tudnak integrálódni a társadalmainkba, és ha mi történik, az történik, hogy az illegalitás bocsúsznak be, bűnözőké válnak, vagy pedig őrültségeket tesznek, mint az iszlám szélsőségesekhez csatlakoznak. Éppen ezért Európa túlélésének sarokköve, hogy az ő visszatérésüket biztosítsuk. De ehhez azonban politikai szándékra is szükség van, és a különböző ideológiai vagy másfajta akadályokat meg kell haladni. Vannak olyan báránylelkűek, akik azt hiszik, hogy mindenkit befogadhatunk Európában, ezzel pedig Európát romba döntjük. Azt remélem, azt kívánom, hogy ez a szándék megvalósuljon, és javaslom, hogy minél gyorsabban, minél hatékonyabban alakítsuk ki ezt az új dokumentumot, hiszen különben fennáll annak a veszélye, hogy éppen a migráció témája kapcsán véget ér az Európai Unió. Köszönöm szépen! Az ELNE frakciót képviselte Fontana képviselő, nem az FD-t, és most pedig Gabriel képviselő kapszott. Köszönöm szépen! Elnök úr, Köszönöm szépen. Egy technikai jellegű jogi instrumentumról beszélünk, de ebben benne van az a lehetőség, hogy egy új menekültügyi rendszer építőköve legyen. Támogatom a jelentést, és három dolgot szeretnék kiemelni. Mindenek előtt az EU-ban további fellépésekre van szükség. Visszafogadási egyezményekről kell tárgyalnunk harmadik országokkal. Üdvözlöm azt a javaslatot is, hogy az úti okmányok létét foglaljuk bele minden visszafogadási egyezménybe, mint követelményt, hogy ezt el kell fogadni a harmadik országoknak. Emellett az EU megállapodásokat kell, hogy kössön Nigériával, Nigerrel és más országokkal a szaharai övezetben. Harmadsorban támogatom azt is, hogy az úti okmányt vigyük be az Eurodagba és a CISZ adatbázisba. És szeretném, hogyha Bulgária is hozzáférhetne a Schengen információs rendszerhez. Bulgáriának közös határa van Törökországgal, és mindent megteszünk, hogy minden technikai követelménynek és biztonsági követelménynek megfeleljünk. A kotonú megállapodás 13. cikke pedig azt tartalmazza, hogy partnerországaink vissza kell, hogy fogadják a saját állampolgáraikat. Ez az egységes úti okmány, tehát nagyon jó dolog, de ez nem helyettesíti azt, hogy megfeleljenek a harmadik országok azon követelmének, hogy ők is bocsássanak ki úti okmányt a saját állampolgáraik számára. Ezért fontos az együttműködés a konzuli szolgálatokkal. A migrációs problémát fel kell, meg kell oldanunk, ez ellen megengedhetetlen az EU biztonsága szempontjából. Ezért az összes technikai jellemzőt is javítani kell. Ez biztos, hogy a jó irányba tett lépés. József. Köszönöm szépen. Jó, Európa nagyszámú menekültel szembesül. Ezért nagyon fontos, hogy a védelmet keresőknek, a nemzetközi e, szabványoknak és a jó európai szolidaritás hagyományai alapján védelmet biztosítsunk. De világos szabályokra, hatékony struktúrákra és rendezett folyamatokra is szükség van. Ez sok helyütt hiányzik európai, európai szinten is, de mindenek előtt a tagállamokban is. Áttekintetetlen a helyzet, és emiatt sokan elbizonytalanodnak áttekintésre, transzparenciára és következetes fellépésre egyaránt szükség van. Éppen ezért a megfelelő administratív óvintézkedéseket és intézkedéseket meg kell tennünk. Az emberek mindenek előtt azt akarják tudni, hogy mire számíthatnak, mi történik. Az illegálisan az EU-ban tartózkodó harmadik ország beliek számára az egységes úti okmány elkészítése mindenképpen fontos és szükséges ahhoz, hogy hitelessé tegyük az európai menekültügyi eljárást. Mindenki kell, hogy ilyet kaphasson, aki menekült státusz kér, viszont ez nem találják indokoltnak, és elutasítják a, a kérelmet. Megfelelő jogalap kell ilyen esetben a kiutasításhoz, a visszatérítéshez. Az úti okmány amennyiben ez, erre van szükség a visszatérítéshez, akkor egységes szabványok mentén kell a biztonsági, technikai jellemzőket úgy megalkotni, hogy ezt mindenképpen elismerjék a harmadik országok érvényes dokumentumként. a képviselő egy percben. Elnök úr, én is támogatom, mégpedig nyomatékkal támogatom kollégánk jelentését, hiszen ez a jelentés tervezet egy fontos elemét képezi egy egységes és hatékony menekült és bevándorlási politikának. Minnyáján tudjuk, hogy nem vagyunk képesek korlátlanul befogadni menedékkérőket Európában. Azért, hogy az igazán rászorulóknak helye legyen, és mi is megőrizzük a kapacitást, a, arra van szükség, hogy akik nem rendelkeznek a maradáshoz való joggal, visszatérjenek. Ez pedig nagyon fontos, hogy megfelelő úti okmányokat kiállítsuk. Ezért tehát minél gyorsabban érvényt kell szerezni a dokumentumban foglaltaknak, és örülök annak, hogy végre egyszer a menedék és bevándorlási politika kérdésében az EU-ban előre tudunk lépni, és egy fontos lépést teszünk meg. Ezt azonban meg is kell valósítani. Ez azaz, Mindenképpen nyomon kell követni a végrehajtás folyamatát, értékelni kell, hogy a tagállamok mit tesznek, hogyan lépnek előre. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak az elméletet biztosítsuk, hanem a gyakorlatban is megvalósuljanak a szép tervek. Merci, Monsieur le Président. Le Breton úr, köszönöm szépen. Hihetetlen migráns áradat lepi el Európát, és az Európának joga és kötelesség, hogy az identitásukat megvédjék. Merkel asszony rosszul reagált, tágra nyitotta a kapokat. Az európai népek szerencsére rendet teremtettek, de sajnálatos az, az utiok, annak az úti okmánynak a létrejöte, amit Európa létre fog, meg fog alakítani. Igen, ez egyfajta útlevél lesz, egyfajta kiutasító útlevél, amely csak egy útra érvényes, a kiutazásra. De ez egy supranacionális dokumentum, ezt nem tudom elfogadni. Az Európai Unió nem megbízható. Ne legyenek kétségeink. Továbbra is a bevándorló lobbiknak enged majd. A bevándorlás ellen hatékonyan föl kell venni a harcot, és ez csak úgy lehet, hogyha a tagállamok szuverén módon tehetik ezt meg. Köszönöm szépen, Díaz Demére úr, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, ez egy nagyon jó jogalkotási kezdeményezés. Gratulálok barátomnak, Luciella Ahónak, a jelentéstevőnek. Egyértelmű javulást jelent ez az anyag. Jobbak lesznek a biztonsági normák, még bízhatóbb lesz az dokumentum, kevesebbet kell várni az Európai Uniós célkütőzéseket próbáljuk meg elérni azzal, hogy jobb garanciákat kérünk a visszatérítésnől. Azok, akik nemzetközi védelemre jogosultak, jobb körülmények között érkezhetnek Európába, és jobb, következményekkel fogadhatjuk őket. Nehezebb a hamisítása ennek az új dokumentumnak, vagy úti okmánynak. De a legfontosabb az, hogy elkerüljük azt, hogy az illegális migránsok, inglánsokat a maffiák kihasználják és kizsákmányolják. Tehát üdvözlöm ezt a kezdeményezést, ne, félegy, ne feledjük el, hogy az erős visszatérítési politika erős menekült politikát eredményez. Van itt egy kis gondom, van egy gyenge pontja ennek a rendeletnek, ez pedig az, a harmadik országok elismerése nem egyszerű. Ez itt nincs jól megoldva, ezt még meg kéne tenni. De remélem, elnök úr, hogy ez jó eszköz lesz arra, hogy a, az úgynevezett felfüggesztési mechanizmust meg tudjuk oldani. Ennek az utóbbi kérdésnek egyébként én vagyok a jelentéstevője. Köszönöm. Diaz de Mera úr, egy kérdést szeretne valaki önnek feltenni. Elfogadja? Igen, Fronzolika kolléga, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Diaz de úr, kedves kolléga, szörnyű helyzettel állunk szemben. Ezt az európai úti okmányt a legtöbb harmadik ország nem tudja elfogadni, amelynek elvileg vissza kéne fogadnia ezeket a személyeket. Hogy lehet akkor ezt felhasználni? Sokszor mondom, nem hajlandók ezt a szobaforgó személyét visszafogadni, mert nincs megfelelő úti okmány, még az európai úti okmányt sem fogadják el. Hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Prego, onorevole. Kérem válaszoljon. Pues estamos en presencia. Frunzulika úr. Nagyon jó kérdést tesz, tett fel. Mit teszünk ilyen esetekben? Hát az Európai Bizottság diplomáciai erejét kell ilyenkor aktiválni. A bizottságnak el kell indítani egy folyamatot, diplomáciai útra kell ezt terelni a harmadik országokkal amelyben megállapítják azt, vagy megtárgyalják azt, hogy miért nem érvényes számukra ez a dokumentum. Köszönöm. López Aguilar úr, következik másfél perc, parancsoljon. Parancsolj, Juan Fernando. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. 2014-ben a tagállamok fél millió ilyen visszautasítási okmányt állítottak ki. Ennek a 40%-át végre is hajtották, Úgyhogy nem igaz az, amit azt mondanak egyesek, hogy Európában az jön be, aki akar, és semmiféle ellenőrzés nincsen, mert nem működik a visszatérítés. Nem, a visszatérítés, működ, visszatérítés működik. De nincs egységes dokumentum, amely megfelelően egységes normákkal, biztonsági normákkal és technikai normákkal lehetővé tenni a szóban forgó személyek azonosítását. Ez probléma, ezt meg kell oldani, ez előfeltétel. A bizottság kezdeményezése tehát nagyon aktuális és helyén való. Ez a kezdeményezés az alapjogi az alap jogi kartában foglaltakat mindenképpen figyelembe kell, hogy vegye, tehát az alapjogokat tiszteletben kell tartani. Erre kérünk garanciákat, illetve ahol illetve az is nagyon fontos, hogy olyan országban, ahol a brutalitást, az erőszakot alkalmazzák, ne küldjünk vissza polgárokat. Európa a bevándorlás elég negatívan tekint. A visszatérítés nem gyógyír, ez az utolsó lehetőség arra, hogy egy olyan személy nem marad, ne tartozkodjon Európába, aki nem jogosult arra. De sürgősen létre kell hoznunk egy igazi menekült politikát, ezt meg kellett említeni. Köszönöm szépen, Barakov kollégám, egy perc. Подкрепям колегата докладчик halo Ахо. Köszönöm szépen. Gratulálok a jelentéstevőnek. Minél hamarabb megszabadulunk az illegális menedékkérőktől, annál jobb a helyzet. De miért torpanyunk meg itt? Egy állampolgárként beszélek. Szófiában, Bulgária fővárosában, 100 méterre csupán az elnöki hivataltól a negyedet Bagdadnak nevezik. Illegális piac működik itt, az emberkereskedők piaca. Európa lezárta a határait, és a mi kormányunk pedig Erdogán és Merkel közötti közvetítővé vált. Javaslom a következőt, változtassuk meg a rendeleteket, a szabályokat, és ne fogadjuk be a gazdasági menekülteket, ezeket toloncoljuk vissza a származási országokba. Ugyanakkor az Európai Unió az erre vonatkozó költséget állja. Precel képviselő két percben parancsoljon. Igen. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök úr, biztos úr. Úgy tűnik, hogy most először a többség az illegálisan nálunk tartózkodó migránsok visszatérése mellett van. Ez egy első és nagyon fontos lépés. Ugyanakkor ez önmagában még nem old meg semmit hogyha a technikai előfeltételeket megteremtjük egy közös EU-s úti okmány számára, ez még nem elég a származási országokra kell nyomást kifejteni, hogy el is ismerjék ezt az úti okmányt. Nagy kételjeim vannak azzal kapcsolatban, hogy nyomásgyakorlás nélkül ezt megteszik-e pedig erre mindenképpen szükség van, és van is lehetőség erre. Például nagyon sok ország kap ilyen kap fejlesztési segélyt, ehhez kellene hozzákapcsolni az úti okmány elismerését, és az Európához fűződő kereskedelmi kapcsolatok is nagy súlyjal esnek latba. Az európai országokban a politikai akarat megvan most már a kitoloncolásokra. Legalábbis német, viszont Németországgal kapcsolatban azt mutatom, hogy itt nincs meg a politikai akarat. És ahova ki lehetne toloncolni, ott ezt sokszor nem teszik meg. Az eszendés kollégám is kifejtette már, a visszatérítés az utolsó eszköz. Nos, én ennek határozottan ellent mondok. A menekült jogot nem kell biztosítani, aki nem jogosult rá. A visszatérítés a legfontosabb eszköz, és e, cél kell, hogy legyen, hogyha e, nincsen megfelelő indoka a menekült státusz megadásának, akkor igenis a cél a visszatérítés, hogy visszatérjen az illető, és otthon integrálódjon a társadalomba. Svoboda képviselő másfél percben. Köszönöm szépen. Én támogatom ezt a kezdeményezést, hogy legyen egy egységes úti okmányunk, amelyet elfogadnának a nagyobb eséllyel elfogadnának a harmadik országok, illetve amely a nemzetközi védelem nem jogosult személyek visszaküldésének eszköze. Hogyha nincs egy működő képes visszatérítési vagy kitoloncolási politikánk, akkor a migrációs politika is veszélybe kerül. Sajnos nincsenek egyszerű megoldások. Ez az úti okmány önmagában nem oldja meg annak a problémát, hogy nem hatékony a visszatérítési politikánk, de segíthet abban, hogy javuljon a helyzet. Illetve a visszafogadási egyezményeket is véglegesíteni kell a harmadik országokkal, garanciák kért cserébe természetesen, és az is nagyon fontos, hogy a harmadik országok elismerjék a közös úti okmányt. De ezek külpolitikai kérdések, nincsenek könnyű és izolált megoldások. A normákat mindenképpen tiszteletben kell tartani, és a Genfi Egyezmény normáira ez különösen igaz. Támogatom ezt a projektet. Köszönöm, Mamikins kolléga, másfél perc. Köszönöm szépen. Azokat a személyeket kell tudni visszaküldeni, akik illegális módon léptek be az Európai Unióba. De van itt néhány rossz hír is, vagy rossz jel is. Azok, akik elveszítik az útlevelüket, azok rájöhettek ezut, vagy rájöhetnek ezután arra, hogy évek az Európai Unióban. És egyre több lesz így az illegális bevándorló. Nincs meg a szükséges finanszírozás ahhoz, hogy segítsünk az embereknek, azoknak, akik valóban háború vagy kínzások elől menekülnek Európába. Európa nem készült fel arra, hogy legyen egy igazi menekült befogadó rendszerünk. A harmadik országok politikai fogjainak vagy menekültjének a befogadására nem vagyunk felkészülve, illetve vannak olyan személyek is, akik hosszú távon szeretnének itt maradni az Európai Unióban. Ez a rendelet kiváló alkalom arra, hogy megreformáljuk a rendszert. Nem gyógyír ez mindenre, de fontos lépés ez abba az irányba, hogy hatékony legyen a rendszerünk. Köszönöm. Lénárs kolléga következik másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy az európai úti okmányal kapcsolatos rendeletet el tudjuk fogadni, ami lehetővé teszi a hatékony visszatérést. A hatékony visszatérés egy jól működő menekültügyi rendszer fundamentuma. Nagyon jól illusztrálja ezt, hogyha megnézzük az Európai Bizottság honlapját, ahol azt szerepel, hogy évente mintegy 4-500 ezer ember kap kiutasítási határozatot, mert szabály, nem szabályszerűen tartozkodnak az EU-ban, de csak nagyon kis százalékuk, 40 százalékot sikerül ténylegesen kiutasítani, kitoloncolni az azt jelenti, hogy 60 százalék több, mint a fele, azaz 230-260 ezer migráns évente nem tartja be a törvényeinket, az eljárásunkat, és egyszerűen itt marad Afrikában eh, visszautasítandók aránya 16 százalék. Hogyha semmit nem tudunk tenni annak érdekében, hogy hatékonyan működjön a visszatérési politika, eh, hogyha nem lesz magasabb a visszatérítési ráta, akkor nagyon nehéz lesz eh, a menekültek, azoknak a menekültek a befogatását finanszírozni, akik tényleg rászorulnak a nemzetközi védelemre, és jogosultak eh, is eh, erre. Eh, Európát pedig sokan meg akarják védeni. Liberecki kollega következik. Köszönöm szépen, Szaszoli elnök úr. Tisztelt biztos úr! Üdvözlöm ezt a kezdeményezést, de van egy kérdésem is. Miért nem eh, került erre sor korábban? Sokkal jobb lett volna, ha ez a javaslat, ez a rendelet már egy évvel ezelőtt megszületik. Eh, azok a problémák, amelyekkel most küzdünk, azok eh, ebben az esetben nem léteznének. Azokra tudnánk koncentrálni, azokat tudnánk befogadni, akik valóban menekültek, és az életükért menekültek el, külön kell választani őket az illegális gazdasági bevándorlóktól meg kell vizsgálni azt, hogy mik az enyhítő körülmények, amely esetleg lehetővé teszik az itt tartózkodást. Sokan ezt gondolják. De ennek a fordítottjára lenne szükség.

migrációs áramlat áldozatai valunk, és éppen ezért világosan szabályozni és hatékonyan szabályozni kell a visszatérés folyamatát azok számára, akik rendezetlen jogállások vagy elutasított menedékkérők és így a rendelkezésre álló eszközöket és forrásokat a leginkább védel, védelemre szorultak védelmére lehet fordítani, például a kíséret nélküli kiskorakra. Koncentrálhatunk, csökkenteni kell a bürokráciát, a várakozási időt, és minél gyorsabban biztosítani kell, hogy hatékonyan lehessen visszatéríteni azokat a menedékkérőket, akik nem rendelkeznek tartózkodási joggal. Nagyon fontos, hogy egy olyan dokumentumot dolgozzunk ki, amelyet a harmadik államok is elfogadnak, de amely ugyanakkor, és az eljárások is, te, tartsák figyelembe, vegyék figyelembe az érintettek emberi jogait. Köszönöm Kinnicsi képviselőn. Színadénosz képviselő parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Ez a jelentés nagyon fontos volna, hogyha az Unió valóban elkötelezné magát, hogy az illegális migráció problémáját megoldja. De a valóság az, hogy sok millió illegálisan tartózkodó menedékkérő vagy migráns tartózkodik az Unió térségében. Nevetséges volna azt hinni, hogy az ő visszafordításuk problémája abban rejlik, hogy nem rendelkeznek elfogadott úti okmányjal. Látjuk, hogy Törökország, aki aláírja visszafogadási megállapodást, nem tartja ezt be. Ez a legnagyobb probléma. Hatékonyan, még hatékonyabban kell ellenőriznünk az Európai Unió külső határait, ez a megoldás nem más. Nem kell harmadik államokkal véget nem érő vitákba bonyolódni látjuk a válság léptékét, és ilyen módon valóban nevetséges arról beszélni, hogy illegálisan itt tartózkodó, hiszen voltak éppen majdnem mindenki itt tartózkodik itt. Köszönöm, megadom a következő felszólalónak a szót. Nezákonita migrácia je probléma, s kojim se hitno moramo pozabaviti. Toleriranje nezákonite migrácie... Köszönöm sürgősen meg kell oldani ezt a problémát. A legális bevándorlási csatornák értelmetlenné válnak, hogyha továbbra is toleráljuk az illegális bevándorlást. Nagyon sok olyan ember él, Euró- él a világon, akik Európába szeretne jönni, de sokan nem tudják legális igényüket benyújtani, mert nagyon nehéz administratíve ezt a problémát megold, ö, megoldani. Új úti okmányra van szükség a nemzetközi védelemre nem jogosult személyek visszaküldésére. Ez helyes, hogy ez megtörténik, de nagyon fontos az is, hogy tehermentesítés történjen a illetékes hatóságoknál a tagállamokban. Csak akkor lesz mindennek eredménye, hogyha az illegális bevándorlók bejövetelét csökkentjük. Köszönöm szépen, Avramopoulos, ö, Tomasics kolléga következik. A Pipideius kollégának adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. O aparadekta megállós arithmos. Köszönöm szépen. Elfogadhatatlanul magas, és az Európai Unióban tartózkodó harmadik államok állampolgárainak száma azonnal intézkedéseket kell foganatosítani, hogy őket kitoloncoljuk, vagy visszatérítés, visszatérítsük a meglévő úti okmány, eh, kiállított úti okmány modernizálása, biztonságos a tétel éppen ezért nagyon fontos, de nem szabad, hogy ezt csak egy formális ügynek tekintsük. Az illegálisok megtalálják a módját annak, hogy az EU tagállamokban tartózkodjanak, éppen ezért eh, és eh, a rokonaikkal, barátaik kal veszik fel a kapcsolatot, és tudjuk, hogy közöttük komoly terroristák és illegális dzsihadisták is vannak, nem csak jó szándékú menekültek, illetve illegális bevándorlók. Éppen ezért tehát Európa népeit minden áron meg kell védeni, ezzel az intézkedéssel is. Nem szabad, hogy a nemzetközi bűnözői szervezetek nyomásának engedjünk, beadjuk a derekünket, és a szódéderítási dolgoknak sem hihetünk. Köszönjük szépen, most pedig a biztosnak adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. Tisztelt képviselők! Három megjegyzést szeretnék tenni a nagyon érdekes vita után. Ahogyan a bevezetőmben is már említettem, ez az úti okmány egy nagyon fontos eleme a visszatérítési politikánknak, amit ilyen módon sikerül jobbá, hatékonyabbá tenni. De nem ez az egyetlen eszköz. A bizottság dolgozik majd ezen a úti okmányanyagon is, együttműködve a tagállamokkal, és az a célunk, hogy a visszafogadást más megállapodásokkal is elősegítsük európai és tagállami szinten is. Az úti okmányokat azt szeretnénk, hogy minél szélesebb körben fogadják el harmadik országok. Hogyha ezt a célt elérjük, akkor valóban együtt tudunk működni a legfontosabb származási és tranzit országokkal a visszafogadás ügyében. Ahogyan a parlament is kérte, a bizottság beszámol majd a tanácsnak és a parlamentnek két éven belül a rendelet végrehajtásáról. És nézzék el nekem, de szeretném kihangsúlyozni még egyszer, hogy igenis eh, támogatjuk Bulgáriát az egyik, a főigazgatóm éppen Bulgáriában van, tárgyal a hatóságokkal, hogy felmérje Bulgária szükségleteit finanszírozás és szakértők tekintetében, határőrök, berendezések, és ahogyan, ahogyan ezt Juncker úr is kihangsúlyozta mai beszédében. Ez a jelentés azonnal hozzáférhető lesz. Mindez prioritás számunkra nekem személyesen is ez rendkívül fontos. Tisztelt parlamenti képviselők, még egyszer köszönöm a kitűnő együttműködést ezzel a javaslattal kapcsolatban. Köszönöm szépen, biztos úr. Halláho kolléga következik most, mint jelentéstevő. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm mindenkinek az észrevételét. Röviden válaszolnék a kritikus megjegyzésekre, amelyek baloldalról és jobb oldalról is érkeztek. Voltak ideológiai nézeteltérések azzal kapcsolatban, hogy mit tegyünk a, belvá- a bevándorlók nyomásával kapcsolatban. Azt hiszem, azzal mindenki egyetért, hogy a jelenlegi jogszabályokat legalább végre kell hajtani. Ennek a jelentésnek, pontosan ez a célja ennek a rendeletnek, vannak jelenleg, jelenleg hatályos szabályaink, hogyha egy személy itt maradhat Európában, függetlenül attól, hogy megfelel a feltételeknek, akkor értelmetlen a szabály. Úgy gondolom, ez nagyon rosszat tesz, hogyha ezt meghagynánk így, akkor ez nagyon rosszat tenne az Európai Unió hitelének, illetve a földközi tenger népeinek azt nem támogatjuk, hogy központosítsuk a menekült kérelmek elbírálását, és erre sem erre utaló jel nincs is a szövegben. A szöveg egyébként kompromisszum, és az útjogmányról szóló szöveg egyértelműen mondom kompromisszum, és függetlenül attól, hogy tagállami szinten milyen döntések születnek, ez csak segíthet a rendszer. Köszönöm kollégák a támogatást, és várjuk a holnapi szavazást. Elnök, ezzel lezáró.